Az elnökök értekezlete a ma reggeli ülésen a házszabály 16-os melléklete alapján az Európai Bizottság eh, új eh, biztos jelöltjének meghallgatását lezártnak eh, minősítette, és az elnökök értekezlete úgy döntött, hogy a, hogy a biztos jelölt jelölését a plenáris ülés elé terjeszti. Ezért a 152-es c 2 bekezdésének értelmében azt javaslom, hogy a biztos jelölt szeméről való szavazást most napirendre tűzzük. Van-e ellenvetés? Das ist nicht. Nincs. A szavazásra közvetlenül sor kerül. Több, több?